tisztelt képviselők kedves kollégák általában az újonnan megvált, megválasztott elnök beszédet tart a plenáris előtt. Januárban a megválasztásomkor úgy éreztem, hogy még érdemes egy kicsit várni, mielőtt megosztom önökkel az víziómat. Ez egy rövid beszéd lesz. És ebben az időszakban megvizsgáltam, hogy milyen feladataim lesznek, mi a felelősségem nekem, mint elnöknek, és nekünk, mint intézménynek és a képviselői közösségnek. Most itt előttünk hatalmas kihívások állnak. A terrorizmus, az illegális bevándorlás, a foglalkoztatás, a klímaváltozás, a Brexit. A polgárok azt várják tőlünk, hogy ezekre a kihívásokra válaszoljunk. Hozzánk fordulnak, mert európai szinten mi vagyunk az ő közvetlen szószólóik és partnereik a római eh, nyilatkozat aláírásának megünneplése is nagyon fontos volt. A feladatunk az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen feladatok, kihívások állnak előttünk, és biztosítsuk azt, hogy ezek ne csak üres szavak maradjanak, hanem valódi konkrét válaszlépéseket vonjunk le ezekből nagyon fontos és átfogó témákban fogadtunk el jogszabályokat, az adatvédelmi csomag, az parti őrség vonatkozó jogszabálycsomag, stb. Nagyon sok feladatot elvégeztünk már a e, pénzügyi piacok e, tökéletesítése, az európai szociális alap és egyéb e, fontos témák, a roaming tarifák megszüntetése például. Nem is elég néhány perc arra, hogy fel soroljuk ezeket az intézkedések. A gázellátás biztonságának garantálása például egy ilyen. A digitális gazdaság, a kereskedelmi politika modernizálása, az ipari stratégiák erősítése, a szociális dimenzió megerősítése nagyon fontos a kibocsátás, kereskedelemmel kapcsolatos megegyezésre van szükség, a tiszta energiára való átállás mindeközben realitássá válik. A terrorizmussal foglalkozó időszakos bizottság is nagyon fontos, egy, pontosan mutatja, hogy mekkora fontosságot tulajdonítunk ennek a témának az ipari politika javítása, megreformálása is fontos. A menedék politikára vonatkozó csomag a legnagyobb kihívás számunkra. A tanácssal együtt kell működnünk. Mindennek során nekünk is nagyon fontos feladataink vannak, hogy a törvényhozási ciklus vége előtt elfogadjuk ezt a csomagot. Az Európai Bizottság elnökével is vitát folytathatunk ezekről a fontos témákról az Európai Unió állapotáról szóló vita során. Nagyon összetett feladatok ezek tehát. Nagyon örülök annak, hogy egy nagyon kompetens adminisztrációra számíthatunk, egy elkötelezett tisztviselői karra a feladatunk támogatása feladatunk elvégzése során. A különböző szervek közötti együttműködés itt az Európai Parlamentben elengedhetetlen, hiszen ettől függ a hatékonyságunk és a cselekvőképességünk és a munka körülményeink is. És ezért külön figyelemmel fordulok a munkakörülmények témája felé. De kedves kollégák, nem öncélúan fogadjuk el a jogszabályokat. Feladatunk az, hogy jó döntéseket hozzunk, jó választásokat tegyünk, hiszen az általunk hozott jogszabályok 500 millió polgár életét fogják meghatározni az elkövetkezendő évtizedekben a jogszabályalkotók mérehatóan meg kell, hogy vizsgálják a jogszabály tárgyát képező témákat, és nem csak a polgárok, hanem a lelkiismeretünk felé is elszámoltathatók vagyunk, és nagyon oda fogok figyelni arra, hogy a jogszabályalkotási folyamat megfelelő határidőkkel dolgozzon. Minőségi jogszabályokat kell elfogadnunk, amelyeknek célja a problémák megoldása. A polgárok azt is várják tőlünk, hogy Európát védjük meg, és Európában és a világban védjük, védjük meg az európai értékeket, a szabadságot, a szolidaritást, a szubszidiaritást, az emberi jogokat, és a jogállamiságot, a nők és a férfiak közötti egyenlőséget, a szociális piacgazdaságot. Meg vagyok győződve arról, hogy a politikai erők, amelyek itt képviseltetik magukat, mind-mind azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a polgárok életét javítsuk. Kedves kollégák, a költségvetési hatóság egyik ága vagyunk, nagy felelősség ez is, ahogy ezt eddig tettük, a jövőben is felelősséggel, de vízióval kell végeznünk a költségvetési feladatokat a több éves pénzügyi keretről szóló vitákra utalok itt É, biztos vagyok benne, hogy ez egy politikai költségvetés lesz, amely az világosan meghatározott célkitűzésekre alapul, és először a célokat és a feladatokat kell meghatározni, és utána kell ehhez költségvetési összegeket utalni, nem pedig fordítva. A parlament többször is elmondta, hogy ez mennyire fontos az új saját eszközök, saját források kiterjesztése. Meg vagyok győződve róla, hogy ez a e, nagyon fontos téma, erre, erről folytatni kell a vitát, az Európai Parlamenten belül és a többi intézménnyel együtt. Kedves kollégák, nézzünk körül ebben a plenáris teremben az európai országokból érkezett, különböző kultúrái országokból érkezett kollégák ülnek itt, illetve az ultraperiférikus területekről érkezett képviselők, akik az európai népeket, országokat képviselők, képviselik a parlament, az európai népek szíve. Itt lehet nyitottan, nyílt módon vitázni a kontinenst érintő kérdésekről a kollégák együttműködnek, a képviselők együttműködnek annak érdekében, hogy megoldjuk a problémákat. E, itt a plenárison hallgathatunk meg nagyon fontos személyiséget, miniszterelnököket, elnököket, meghatározó politikusokat, és ez a dimenzió, ezt a dimenziót erősíteni kell. Ebben az összefüggésben szeretnék, szeretnék minden európai államfőt arra emlékeztetni, hogy az ajtónk nyitva áll, mindenkit szívesen látunk, aki a parlamentben szólni szeretne az európai népekhez. Olyan parlamentet eh, szeretnénk, eh, amelyben eh, ezeket a gondolatokat meg lehet osztani egymással. Élő parlamentet szeretnénk, és azt szeretnénk, hogyha mindenki hozzászólhatna a vitákhoz, a gond, közös gondolkodáshoz. Én a parlament elnöke szeretnék lenni, nem pedig miniszterelnök. A parlamentnek a feladata, hogy Európa jövőjéről szóló gondolkodást vezesse. Politikai impulzust kell adni meg kell változtatnunk Európát ott, ahol erre szükség van, de közben előre kell lépnünk. Az Európai Bizottság elnöke, akinek köszönettel tartozunk, benyújtott egy anyagot, amely Európa jövőjéről szól. Tudom, hogy a politikai frakciók ezt elemzik most. Most le kell vonnunk lassan a következtetéseket. Egy nagy fontos nyitott vitára kerül sor a plenáris ülésen A parlamentnek nagyon fontos lehetőséget ad ez majd, hogy a politikai vitát folytassa egy egyik elődöm, Simon Weil arra emlékeztetett, hogy a demokratikus ellenőrzés a megválasztott képviselők legfontosabb feladata. A mi feladatunk tehát az, hogy ezt a demokratikus ellenőrzést elvégezzük az intézmények felé. A Spitzenkandidát, tehát a lista vezető intézményének bevezetése oda vezetett, hogy javult a bizalom a parlament és a bizottság között. Emellett ki kell tartani az Európai Bizottságnak fontos, hogy támaszkodni tudjon a parlamentre, a parlamenti bizalomra, de ez a bizalom nem automatikus, ezt meg kell, ki kell érdemelni minden alkalommal a megértés, az intézmények közötti jó együttműködés, a kölcsönös tisztelet, a mindennapi együtt dolgozás az, ami az erőnket adja, és ezt nem szabad elfelejteni. Az unió megerősítését mindig ki kell egészíteni a parlament megerősítésével. Meg vagyok győződve arról, hogy a kezdeményezés jogának megszerzése a parlament számára nagyon fontos harc, és ezt folytatni kell. Az európai parlament ereje az szorosabb együtt, a nemzeti parlamentekkel való együttműködés, szorosabb együttműködésből is táplálkozik. A parlament tehát a demokrácia dobogó szíve, és a parlament nélkül az Európai Unió csak egy hideg, bürokratikus rendszer lenne. A parlament mutatja azt, hogy a bürokrácia fölött a demokrácia győzedelmeskedik és ebben magunkkal kell vinnünk az európai polgárokat, és meg kell hallgatnunk őket, folyamatos párbeszédet, átlátható párbeszédet kell folytatnunk velük az én legfontosabb feladatom az, hogy nyitva álljon az ajtónk a polgárok előtt. Ezt kell biztosítani. Minden eh, képviselő alapvető szerepet játszik abban, hogy a polgárok és az intézmények közötti kapcsolat eh, javuljon, erősebb legyen nem csak a polgárokat képviseljük az intézményekben, hanem az intézményeket is képviseljük a polgárok felé. Ez egy fontos lépés, minden nap gondol, gondolnunk kell erre, még a hétvégeken is, ezért hadd mondjam el, hogy a képviselő nem csak a plenárison rendelkezik jogokkal, hanem felelőssége az, hogy a polgárokat meghallgassa, ő a polgárok szava, a polgárok szócsöve. Ez az én vízióm, és mindent megteszek annak érdekében, hogy a polgárok méltósága, meg, méltóságát megőrizzük, ennek a szerepnek, az általuk betöltött szerepnek a méltóságát eh, megőrizzük én büszke vagyok az önök munkájára, itt a plenárison és a plenárison kívül is. Köszönöm a munkájukat, köszönöm a munkájukat a szakbizottságokban, a frakciókban, a különböző szervekben, és köszönetet szeretnék mondani önöknek, hogy minden nap részt vesznek a különböző vitákon, a polgárokkal való kapcsolattartásban, a nem kormányzati szervezetek civil társadalom támogatásában. Az önök munkája a demokráciát szolgálja. Büszke vagyok önökre, mondja az elnök több nyelven, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az Európai Parlament elnöke lehetek. És szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy bizalommal voltak felém, amikor megválasztottak, és remélem, hogy megszolgálom ezt a bizalmat méltó munkámmal. Witam serdecznie Państwa. Tisztelt kollégák! Mindenkinek jó napot kívánok! Most a formális ülés után térjünk vissza a feladatainkhoz, de van egy napi rendi pont, egy kérdés, valaki szót kért? Ügyrendi kérdés? Köszönöm, elnök úr! Szeretném tájékoztatni a parlamentet arról, hogy tegnap egy fiatal spanyol fizioterapeuta Leonard megölték, miközben a Vörös Keresztnek dolgozott Afganisztánban. Azt hiszem fontos, hogy a parlament nevében felemeljük hangunkat, kifejezzük szolidaritásunkat a Vörös Kereszttel általában, az ott dolgozókkal és az áldozat családjával szemben emberek, ezek az emberek az életüket kockáztatják, hogy másoknak segítsenek, emlékezünk meg róluk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a reakciót is. Remélem, hogy gyorsan végig